Folytatjuk tehát az ülést. Különböző technikai dolgokat osztanék meg önökkel. Technikai részleteket. Elmondom, hogy milyen frakciók kerültek megalakításra a házon belül. Az Európai Néppárt, Kereszténydemokraták, Néppárt, 221 taggal. A Szociáldemokraták Progresszív Szövetsége, S és D rövidítéssel 191 taggal, az Európai Konzervatívok és Reformisták, ECR rövidítéssel 70 tagot számlál, a Liberálisok és Európai Demokraták Szövetsége ALDE rövidítéssel 67 taggal jött létre, az Egyesült Baloldal és az Északi Baloldal GUE NGR rövidítéssel 52 taggal jött létre. A Zöldek frakciója, Szabad Európai Szövetség, Ver Alé rövidítéssel 50 tagot számlál, és a közvetlen demokrácia és az Európai Szabadság 48 taggal ennek a frakciónak a rövidítése EFDD. 58 tagja az Európai Parlamentnek nem elkötelezett, és a frakciók megalakításáról a 32-es cikk 5. bekezdése szól, ezeket bejelentettem a házszabály alapján. Az olasz hatóságok június 18-ai keltezéssel értesítették